Ez a bizottság alelnöke, az Unió főképviselője nyilatkozata a libiai helyzetről. Most megadom a szót. Szeretném megadni a szót miniszter úrnak a tanács képviseletében, de ehhez várnunk kell néhány másodpercet. Kunders miniszter, öné a szó. Elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselő, üdvözlöm, örülök a lehetőségnek, hogy ma megvitathatunk egy nagyon fontos témát, és a főképviselő asszony, Frederika Morgarini asszony nevében is, a libiai helyzetről és az ott történt előrelépésekről, meg a még nyitva álló kihívásokról. Történt előrelépés utóbbi vita óta a libiai politikai megállapodást aláírták. És kiratban december 17-én az elnökség és a tanács tájékozódott ez ügyben, és egy nemzeti ö, kormány állt fel, és egy átmeneti biztonsági tanács állt fel. Január 8-án Tunisba utazott a főképviselő, hogy találkozzon az elnökségi tanács képviselőjével, és megvitassa az összes taggal a rövid távú és hosszú távú segítségnyújtási lehetőségeket, melyeket az EU adhat az, EU, az új EU hatóságoknak. Emlékeztette őket arra, hogy egy 100 milliós segélycsomag készen áll egy ideje már az EU részéről, e, ahhoz, hogy megkapják a nemzeti megegyezés kormányának végre kell hajtani a vállalásait. Az új fegyverszünet is aláírása került, a Miszváta és Tavarga térségében az önkormányzatok aláírták ezt, és ez a 2011-es fordulom óta folyó ellenségeskedéseknek is véget vetett Szurmánban, Tripolitól nyugatra és délen. Bár a, a Tébusz és a Tóregek között Ubariban tovább folyik a harc hónapok óta. A képviselőház január 25-én megszavazta a politikai megállapodást Líbiában, mely az ENSZ által megvitatott folyamatot az egyetlen érvényes politikai folyamatként ismert el. Ugyanakkor a képviselőház nem hagyta jóvá a miniszterek kinevezésének kérelmét. További vitát konzultációkat és megbeszéléseket követel a helyzet rendezése, ám reméljük és várjuk, hogy a libiai döntéshozók belátják, hogy nincs alternatívája az kormánynak, amely minden régiót és minden politikai, szociális réteget képvisel, és csak egy ilyen kormány adhat igazi reményt a libiaiaknak arra, hogy az ország végre rendezni tudja a problémákat, megállítja a terrorizmus terjedését, megőrzi a gazdaság növekedésének lehetőségét és az ország egységét. Ha a parlament jóvá hagyja az egységkormányt, akkor a lakosság biztonságának és a Daesh elleni harcnak a feladatait kell számba venni. A libiaiak maguk kell támogassák a békét és a, a biztonságot. Az új biztonsági szervezetben libiaiaknak kell betölteni a főszerepeket, a nemzetközi közösség csak képzést és támogatást tud nyújtani, hogyha a kormány kéri. Az Európai Unió aktívan részt vesz a biztonsági erőfeszítésekben. Tunisban van egy tervezési sejt, az ENSZ támogatásával működő segíti a, a libai hatóságok tervezési munkáját a tagállamok ennek a sejtnek az erősítéséről is megállapodták. Polgári kapacitással is ellátják egy EUBN misszióra való felkészülve. Ez a következetekben kell, hogy operatíve váljon, széles körű eh, rendvédelmi kapacitást biztosítva, vám, terrorizmus elleni harc, határőrizet és migráció rendezés kérdéseiben. Elnök úr, tisztelt képviselők, a libiai demokratikus átalakulás nagyon bonyolult és nehéz folyamat, ám az ENSZ által megtárgyalt libiai politikai megállapodás fontos előrelépést jelent, és tovább kell támogatnunk ezt. Az alternatívája ennek a puszta káosz, a gazdasági katasztrófára sodorná az országot, és még mindez elkerülhető a mi kötelességünk, mint Libia szomszédjaié, hogy támogassuk az ENSZ folyamatát, és pontosan ezt tesszük. Köszönöm. Thank you, Mr. Now, uh... Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig uh, meg szeretném kérni Brock urat, de nincs itt, akkor Gabriel asszony fog most szólni. Tessék, köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt miniszter úr. Igen, ma Líbiában az a prioritás, hogy nemzeti eh, megállapodás alapján kormány álljon fel. Martin Kobler előfeszítéseit eh, segítenünk kell. Eh, nagyon fontos, hogy a szimbolikus és földrajzi széttagoltságnak véget vessünk Líbiában a jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy a líbiai pártok felelősségét felvessük. Nem csak a líbiai emberek, hanem Burkina Faso és Mali állampolgárai számára is fontos Líbia helyzetének rendezése. Nagyon fontos biztonság és nemzetközi válság alakult ki. Rövid és középtávon az Európai Unió és a nemzetközi közösség több fronton is fel kell, hogy lépjen. Mihelyt feláll a kormány, segítséget kell nyújtani a határ ellenőrzésben, és nagyon fontos a civil misszió minél hamarabbi kiküldése a nemzetközi közösségnek segítenie kell a gazdasági újjáépítésben is, ugyanis a politikai béke nem lesz tartós, hogyha a gazdaság összeomlik. A harmadik dolog a nemzetközi közösség segítségnyújtásának koordinálása és komplementaritása biztosítandó. Az ENSZ, az Európai Unió, az Arab Liga is részt kell, hogy vállaljon az újraépítésből és a radikalizáció megakadályozásából. Csak így tudjuk elérni, hogy a líbiai helyzet ne járjon minnyáink számára még sűrűsebb következményekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bostinárú kollega, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Kunders miniszter úr, a legutóbbi információk szerint az ország összeomlóban van már hányadszorra. Humanitárius helyzet olyan, hogy azonnali segítségre van szükség. A Daesh-nek most már nem csak néhány száz, hanem több ezer harcosa van a helyszínen, tehát megvetette a lábát. Nagyon fontos lenne őket onnan eltávolítani a kormány felelása a nemzetközi megállapodások alapján alapvető fontosságú, mindenképpen kompromisszumkészséget kell mutatnia a képviselőháznak, és az elkövetkező órákban jóvá kell hagynia azokat a minisztereket, akik az új kormányt alkotják, de csak apró lépés ez a jó irányba. Sürgősen fel kell lépni egészen eddig bizonyos embereket szankciókkal fenyegettünk, de a szankciókat nem vezettük be. Itt az idő, hogy a szankciókat tényleg alkalmazzuk azok ellen, akik aláaknázzák a libiai rendezést katasztrofális a humanitárius és biztonsági helyzet az országban. Az új kormánynak korlátozottak az eszközei, a nemzetközi közösség az EU segítséget kell, hogy nyújtson. Buhária eh, nigériai elnök rámutatott ma reggel, hogy a líbiai helyzet nem eh, helyi jelentőségű, hanem regionális fontosságú, igen komoly kiadásai eh, lesznek a régióra, ahol már is túl sok a válság. Egységes hadseregre van szüksége Líbiának, hogy a Daest felszámolja, nemzetközi közösség támogatására is szükség lesz. Köszönöm. Minut. Köszönöm, Tanak úr, egy percben, elnök úr. Az ENSZ tárgyalások folyamatával legyünk optimisták, hogy a tavaly decemberi meglápodást végrehajtható lesz, és egy stabil, tartós egységkormány alakul. Ezek a tárgyalások időt igényelnek ugyanakkor, és nem lehet uh, szemet hújni az ISIS-el növekvő jelenléte felett az ISIS elni koalíció Rómában találkozik, hogy a irikai szírai katonai eredményeket tárgyalja meg. Örömmel látom, hogy Líbia is a napirenden van, minden opciót nyitva kell hagyni. Üdvözlöm azt, hogy az Egyesült Államok is katonai támadásokat tervez Líbiában az ISIS ellen, meg Szíriában és Irakban is, amennyiben az ENSZ megállapodás nem valósul meg. Miközben a francia akkor megkizárt minden egyéb további katonai lépést, remélem, hogy a többi EU tagállam belépve hazámat, nagy is támogat ilyen katonai lépéseket, a, az ISIS erő, pont, támaszpontjait a szíriai iraki vereség után e, kockázatot jelentenek az EU tagállamok számára, különösen a migrációs válság összefüggésében, ezért kell cselekednünk. Köszönöm szépen. Telicska úr, két percben. Köszönöm szépen és köszönöm miniszter úr önnek is a tájékoztatást. Nagyra értékelem kollégáim erőfeszítéseit az állásfoglalás tervezettel kapcsolatosan. Örülök, hogy megállapodás született, kiegyensúlyozott, jó ez a szöveg, és fontos, hogy sokan támogatják. Remélem, hogy majd holnap ez a szavazáson is kiderül. Buhari elnök emlékeztetett minket a helyzetre, nem csak Líbia déli része, nem csak Líbia önmaga, hanem az egész Sahel régió válságban van. Itt van talán a legnagyobb koncentrációban jelen fegyverzet a régióban. Az embercsempészet évek óta jelen van, egyre intenzívebben. Az emberek helyzete, kisebbségek, a migránsok helyzete tragikus. Itt az ideje, hogy ezt a megállapodást létrehozzuk és támogassuk. Mit tehetünk e tekintetben? Egyértelmű feltétel, hogy csak azokkal az entitásokkal kommunikáljunk, amelyek a megállapodást aláírták. ne játszunk a tűzzel. A Daesh jelen van. A partszakasznak egyik része az iszlám állam kezében van, vagy csatlósai kezében. Tehát nagyon széles körül ez a konfliktus, az ISIS teret nyer, ezért tanulnunk kell korábban elkövetett hibákból, ki kell használnunk ezt a lehetőséget. Könnyű nem lesz, de támogatást érdemel ez az erőfeszítés. Hogyha a politikai erőfeszítés kudarcot val, végső soroni beavatkozása van szükség. Tudom, hogy erre nem jutottak még Rómában, de ez az utolsó lehetőség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Látjuk, hogy nehézségek adódnak a politikai megállapodás alkalmazásában eh, Líbiában, az ENSZ munkájának keretében. Lassan, de biztosan eh, kezd kicsúszni a béke folyamat az ellenőrzés alól, és eh, sodródik az ország a háború felé. A NATO rákényszerülhet a katonai beavatkozás, beavatkozásra Tudjuk, hogy a le, legutóbbi beavatkozás több ezer ártatlan állam, áldozatot követelt. Elutasítjuk ezt a beavatkozást, azt, hogy a NATO lépjen fel az ENSZ helyett. A miliciák felfegyverzését és olajjal való ellátását le kell állítani, és a biztonsági tanács vonatkozó határozatát be kell tartani. Köszönöm szépen. Loch Biller asszony, két percben. Köszönöm, elnök úr. A legsürgetőbb feladat az EU számára, hogy az egységkormányt támogassa Líbiában. Az egymással rivalizó frakciák, frakciók be kell lássák, hogy csak egységkormány tud megoldást hozni, nincs alternatívája ennek az országban kérdésen kívül áll, hogy a tárgyalások során egyes miliciákat és lakossági csoportokat kizártak. Legyünk realisták. A Tripolis és a Tobruki kormány bevonása nélkül nem lehet béke folyamatot fenntartani. Látnunk kell, hogy a kaotikus libiai helyzet fényében úgynevezett iszlám állam egyre terjedni fog és terjedhet. Ezért minden erőfeszítést arra kell koncentrálni, hogy küzdjünk ez ellen. Aki azt gondolja, hogy a katonai intervenció erre elég lesz, az téved. A kaotikus helyzet láttán ilyen cselekvések nem csak hogy kudarcra ítéltek, hanem ö, olajat öntenének a tűzre. Hiszen az ország szuverenitásának megsértésének propagandájával lehetne visszaélni. Ezzel összefüggésben kérdéses az 5-3-as fázisa a katonai operat műveletnek libiai területen. Ez a művelet tovább hevíteni a helyzetet, folyamatosan romlik a helyzet. Embereket rabolnak el, kínoznak meg, ölnek meg, emberi jogi aktivistákat, újságírókat ölnek meg, menekülteket, migránsokat, folyamatos fenyegetettségben élnek rettetes körülmények között. Ez nem tolerálható. Ha nem akarunk egy második Szíriát csinálni, nemzetközi közösség feltétlenül humanitárius segítséget kell nyújtson, és az NGO-kat erősíteni kell. És arra kell hatni, hogy a felelősök, a súlyos emberi jogi sértések felelősei nemzetközi bíróság előtt feleljenek tetteiket. Mulțumim. A fost un cartonaș imediat, imediat, domnul Castaldo. A fost un cartonaș... kártyás kérdést szeretne feltenni Tenakur, termói kollégának. De sajnos későn jelezte. Igazán sajnálom. Castaldo úr, három perc, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A helyzet jelentősen romlott, és szörnyek a következményei a líbiai eseményeket illetően. Ez egyik krónikus probléma, tovább súlyosbodott Matteo Renzi Libia politikája miatt. Úgy gondolom, hogy egyértelmű célunk kell, hogy legyen egyértelmű elképzelésünk arról, hogy mit akarunk csinálni Líbiával. Pillanatnyilag mindenki elhanyagolja az országot, és nem következetesen áll hozzá. Ez, ez, ez, ez már bűnnek számít. 2011 óta mindenki faképnél hagyta Líbiát. Blumenthal az Egyesült Államokból illetve sárközi politikája Franciaországban francia befolyás növelésnek szándéka. Mindezek szörnyű következményekkel jártak Líbiára vonatkozóan, és ezért romlott idáig a helyzet. Különösen a franciák afrikai szerepvállalását illetően. Tehát Líbiában egy csomó mindent figyelembe kell venni az Egyesült eh, Államok intervencionista, eh, Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország is intervencionista eh, tevékenységet folytatott a párizsi merényletek után a politikai vezetők csak az izmaikat mutogatták, fontos lett volna a líbiai emberek jogait is megvédeni, nem csak az olajlétesítményekkel foglalkozni. A prioritást a líbiai társadalom stabilizálása jelenteni ha nem cselekszünk, akkor a különböző eh, erők a Daesh-sel eh, koalícióra eh, lépnek. Láthatjuk, hogy Tikritben mi történt, Saddam Hussein esetében, meg milyen bosszú hagyáratra került sor. Hogyha nincs egyértelmű politikai megállapodás, nos, a milíciák, akik együttműködnek velünk, elutasítást kapnak csak a lakosságtól, és tovább súlyosbodik a helyzet, a káosz egyre inkább mélyül, és hogyan fogunk tudni beavatkozni. Nem szabad erőt fitoktatni, a különböző frakciókkal tárgyalni kell. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy megint háború törjön ki, mert ennek mi fogjuk meginni a levét. Borgeció úr, elnök úr, kaptam egy levelet a Tobruki parlamenttől, és ezt a főköpviselőnek meg is fogom küldeni. A parlament arról beszél, hogy az embargó miatt nem tudják megvédeni magukat az ISIS-től. külföldi beavatkozást érzékelnek, de nem eh, tudunk semmit tenni annak érdekében, hogy Líbia meg tudjon küzdeni az iszlám állammal. Most már itt vannak Európa kapujában. Ez a lépés nem volt igazán koordinált, oda vezethet, hogy teljesen elveszítjük az ellenőrzést a libiai határokon. Ez rettenetes hír volna Európa számára. Líbia kormányzata a Kadafi embargót örökölte, de tudjuk, hogy Kadafit már megfosztották hatalmától, megváltozott a helyzet, és most másféle megállapodásra van szükség Líbiával. 420 ezer menekült él Líbiában, és ők megindulhatnak bármelyik pillanatban Európa felé. Elképzelhető, hogy közéjük szivároghat nagyon sok iszlám állam terrorista. a tabruki parlamenti képviselő felhívását komolyan meg kell fontolni. Itt van a levél, elnök úr. Remélem, hogy megfontolják. Dodz egy percben. Mikrofonba kérem. Választókörzetemben Észak-Írországban a Kadafi által szponzorált IRA terrorizmus áldozatai kompenzációjának igénye továbbra is fennáll. A Westminsteri különbizottság joggal bírálta Tony Blair volt miniszterelnököt, azért mert nem volt hajlandó világos választ adni világos kérdésekre abban, hogy milyen kompenzációs megállapodásra jutott az IRA áldozataival kapcsolatban Kaddafival szemben. A kormány az ártatlan áldozatok, terrorizmus áldozatok igényeit semmibe vette. Valóban igazi békét kell létrehozni Líbiában annak érdekében, hogy igazi pénzügyi megoldás szülessen az ártatlan áldozatokat kompenzálva. Líbiában demokratikus békére van szükség az alapjogok, szabadságjogok fenntartásával, ahol a vallási kisebbségek is élhetnek, akiket egyre inkább fenyeget az erőszak mindebben vállalnunk kell a szerepünket, de aztán az IRA terrorizmus áldozatai mellé is oda kell állnunk, hogy megkapják a nekik járó kompenzációt. Brock! Brock úr, egy percben, és már 30 másodpercben. Elnök úr, miniszter úr, főképviselő, hölgyeim és uraim, úgy gondolom, be kell lássuk azt, hogy a kérdés megoldása a stabil béke megoldása döntő fontosságú a saját stabilitásunk szempontjából is. Ennél fogva észszerűen kell irányítanunk ezt a folyamatot, és folytatni kell azt. A főképviselőasszony részéről is, meg a tagállamok részéről is, elérve azt a lehetőséget, hogy a az EU misszió Szófiában a területi vizek felügyeletében elindulhasson, és az embercsempészek ellen felléphessünk, és a menekültek számát is kontrollálni tudjuk, mert Olaszország felől még rosszabb várható, irányában várható, még rosszabb, mint eddig, ha ezt nem tesszük. Másrészt stabilitást kell elérni magában az országban. Ez egy sürgető fontosságú és szükséges, a gazdasági segítségnyújtás, a biztonságpolitikai segítség, úgy stabilizálva azt az országot, hogy vállalásait teljesíteni tudja, és ugyan tudjuk, hogy az EU tagállamok sok mindent mondanak, ám alig, alig fizettek be néhányan az afrikai alapba pénzeket. Holott itt pénzügyi kötelezettségvállalásokról van szó, mert révén a fejlesztési támogatással jobb helyzetet lehet teremteni itt és más országokban is, olyan fejlődést elérve, hogy az ISIS ne tudjon tovább terjedni, katonai támogatást is kell adnunk, az, a, a libiai és olasz, algériai olajmezők a céljuk, az ISIS célja, el kell kerüljük, hogy olyan helyzet alakuljon ki, mint Szíria és Irak. Ezért kell támogatást megadni. Zéri, do minut. Páncéri úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. A szöveg tervezet elég világosan fogalmaz, egyedi lehetőségről van szó, most lehetne kilábalni a líbiai lehetetlen helyzetből, és kialakítani az alapjait a rendezésnek. A marokkói megállapodás lehetővé tenni a hatalmi ágak szétválasztását, a nemzeti egységkormány felállítását, és a kihívások kezelését az országban. Fontos, hogy az összes erőt mobilizáljuk, megmozgassuk ahhoz, hogy ne csak a megállapodás szülessen meg, hanem alkalmazzák is azt, és minél több szerepvállalót lehessen bevonni. Ez elengedhetetlen a nemzeti kiegyezés szempontjából. Három dolgot szeretnék hangsúlyozni azon kívül, ami az állásfoglalás tervezetben szerepel. A bizottság és a tanács foglalkozni fog ezekkel. Először is a szomszédos országok nagyon fontos szerepet játszhatnak hozzájárulhatnak ez a stabilizációs folyamathoz, és támogatnunk, segítenünk kell őket ebben. Második dolog, az önkormányzatok szerepe. A líbiai hétköznapi valóság figyelembe vételére a leginkább ők alkalmasak jelentősen hozzájárulhatnának a stabilizációhoz. Végül pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a múltbeli hibákat elkerülnénk bízhatunk benne, hogy a vezető eh, réteg, illetve a nemzetközi közösség sokkal elővigyázatosabban, sokkal bölcsebben fog eljárni, és a fejével is gondolkodik, nem csak a zsigereivel. De ezt meg kell képviselni a szó. Azok a viták, amelyek Libáról szólnak, újra és újra megismétlődnek. Minden alkalommal azt mondjuk, hogy eljött az idő Líbiában lépni, mindeközben az anarchia, az átlátható porózus határok, az embercsempészet egyre terjed, egyre több reménytelen menekült indul el, egyre terjed az ISIS. Irakban és Szíriában területet veszít ugyan az ISIS, de ez, ezzel szemben nyer Líbiában. 300 kilométeres terület, pár szakaszon az ISIS kiépülve Európa biztonságát fenyegeti. A Szudánból, Nigériából, Csádból, menekültek köréből a szegények hadseregét toborozza az ISIS. Hát most tényleg eljött az idő, hogy lépjünk. Stabil Libia nélkül nincs az egész, az egész térségnek nincs biztonsága, és Európának sem. Az inkluzív kormány, egységkormány kell legyen az első lépés, ezt követően lehet talán az Arab Liga és az Arab, Arab Afrikai Unió támogatásával stabilitást jelent, létrehozni, egy, ezek a szervezetek tudnék integráns részei kell legyenek bármilyen intervenciónak. Spinelli asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Én sokkal kevésbé vagyok optimista, mint ön. Attól tartok, hogy újabb háború lesz Líbiában. Tudjuk, hogy a terror elleni háborúnak milyen szörnyű következményei vannak. A menekült válság eh, annak a káosznak az eredménye, amelyet mi okoztunk a világban. A külföldi harcosok lehet, hogy az iszlámról beszélnek, de magukról, mint háborús generációról gondolkodnak. Nem fogjuk tudni átvágni ezt a gordiuszi csomót, hogyha nem tudjuk tárgyalási útra terelni ezt az ügyet. Nyilván a cél az iszlám állam legyőzése. A 2011-es beavatkozás kudarca megnyitotta az utat az ISIS előtt, és most egy másik beavatkozásról beszélünk, anélkül, hogy valódi ér, említése méltó libiai állam létrejött volna. Köszönöm. Sebastia úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem egyértelmű, hogy az Európai Unió nagyon jó szerep, jól töltötte be a szerepét Liában, kétség kívül a katonai egységek kapcsán több ezer brit, olasz katona van már, gondolom valóban jól végzik a munkáját. Ez egy megoldás lehet, de nem tudjuk, hogy a célunkat szolgálja-e. de un gobierno unitario olyan kormányra van szükség, amely valóban a libiai nép érdekeit szolgálja. Másodszor pedig segíteni szükséges a menekülteket, akik szükségtelen mértékben szenvednek, és tovább, stabiliz, tovább destabilizálják Tunéziát és más mediterrán országokat. De semmilyen hozzászólás nem lehet teljes, hogyha nem hivatkozunk Bernardo Lyonra, ő az ENSZ részéről tevékenykedett mediátorként, és személyesen is nagyon elkötelezett volt. Nem engedhetjük meg, hogy az érdekütközések útját a megoldásnak. Domnul Sebastián, accept. Sebastián. Ja. Sebastián úr, elfogad egy kék kártyát Szikáva kollégától? From Mr. Carver. Carver úrtól egy kék kártya érkezett. Now it works. Thank you, colleague, for taking my blue card. Köszönöm, kedves kolléga, hogy elfogadta a kék kártyámat. Egyetérte azzal, hogy az, hogy az Európai Unió beavatkozik, az tovább bonyolítja a helyzetet. Nem kellene ezt inkább a helyi szakértőkre hagyni? Az Afrika Unióra, amelyet támogat az ENSZ is. Az, hogy az Európai Unió beavatkozik, az csak rontja a helyzetet, és még inkább kielezi a konfliktust. Apreciado kolléga, no Tisztelt kolléga, nem értek egyet önnel az Európai Uniónak nem kellene katonai szinten beavatkoznia, ezt egyértelműen kimondtam, de vannak érdekeink Líbiában, és a saját alkotmányunk része, hogy megvédjük az emberi jogokat, ezért kell beavatkoznunk Líbiában. Köszönöm. Domnul Finch, un minut. Finch úrnak adom meg a szót másfél percre. Thank you, Mr. Chairman. Uh, David Cameron's support for the UN resolution to overthrow the Gaddafi regime in Libya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 és gondolom jól értettem, hogy az ön véleménye szerint nagyon rossz volt Kadhafi elmozdítása Libiában? Right. Igen. Go around, interfering. Hogyha az ember idegen országokban terv nélkül beavatkozik, nem tudja, hogyan akarja a helyzetet meg helyrehozni, akkor a helyrehozás helyett horrort okoz, szörnyűséget az ott, év, ott élők számára, terrorizmusnak enged teret, ráadásul a saját határán is. Remélem, hogy egyértelművé tettem. Köszönöm szépen. Anna Otu egy perce. Köszönöm szépen, elnök úr. A libiai helyzet többek között Nikola Sarkozy ENSZ beavatkozásának a következménye néhány képviselő támogatásával. Katafi volt az egyetlen, aki a törzseket egyesíteni volt képes Líbiában. Alacsony volt a munkanélküliség, Afrika leggazdagabb országa volt Líbia. Ma viszont általános káosz és problémák jellemzik, és az iszlám állam befolyása az római mafia elleni intézkedések tanulságaként annyit vontam le, hogy Irakban, eh, Iránban, Líbiában a az embercsempészet és a bűnbandák garázdálkodnak. Másrészt az iszlám állammal összefüggésben álló terroristák szabadon járnak kelnek a földközi tengeren át. Tehát törődnünk kell a saját biztonságunkkal, és ennek megfelelő bevándorláspolitikát kell érvényesítenünk. Líbiából megakadályozni az illegális bevándorlást. Tisztelt elnök úr, a líbiai helyzet sötét jövőt ígér Európa számára, hogyha nem lépünk fel gyorsan. Uh, Unban és Szirtnél az iszlám állam támadásai folyamatosan előre nyomuló offenzívát mutatnak, és Líbiában nagyon nehéz lesz rendet tenni, megakadályozni az iszlám állam előretörését és az illegális bevándorlást Európa felé. Kadhafi elmozdítása olyan helyzetet teremtett, amit rövid úton rendezni kell. Két alapvető lehetőséget látok, Egyiptommal egyeztetve, európai katonai beavatkozásra van szükség, hogy az iszlám állam befolyásának véget vessünk, és ezt nem tudjuk egyedül végrehajtani. Azután a politikai menekültek helyzetét kell rendezni, és megfelelő megoldást biztosítani rá, hiszen Európa felé irányuló óriási migráns tömegek várnak beutazásra. Ez megoldja az unió biztonsági helyzetét is. Köszönöm. Minucsi 30 de Breda úr másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Amikor Libiát figyeljük, deja vu érzésünk támad, ismét padhelyzetbe került ez az ország, és a nemzetközi közösség ismét elutasította az ENSZ kormányalakítási próbálkozásait. A reményeink gyorsan hiába valónak bizonyultak. Ez a megállapodás csak akkor konkretizálódhat, hogyha egy hiteles és legitim kormány alakul meg. Hogyha ez nem sikerül, akkor a Daesh kormánya tovább destabilizálja az országot. Ez a terrorista szervezet nem csak Líbia biztonságát veszélyezteti, hanem a gazdasági túlélését is az olajinfrastruktúra mellett katasztrofális a gazdasági helyzet is Líbiában. A diplomáciai utat kell előnyben részesíteni, de nem lehet a katonai beavatkozást sem kizárni. A libiai kormány nem kérhet tőlünk katonai segítséget tőlünk hivatalosan, hogyha nem létezik az ország kormánya csak politikai stratégia kialakításával eh, lehet eh, beavatkozni, eh, olyan stratégiával, amelyet a libiaiak is elfogadnak. Meg kell határozni ezt a stratégiát is. Köszönöm. Damna Gomes, do minut. Köszönjük, Gomes asszony. Para ajudar os governos de transição líbios Köszönöm szépen. Líbia stabilitása nagyon fontos lenne, és úgy, dolgozom, úgy gondolom ezért mindent meg kell tenni az érintett államoknak is. A nemzetközi parancsnokság azt jelenti, hogy meg kell szervezni a hadsereget, azt nem szabad, hogy bűnözők vezessék. Meg kell nézni, hogy hol vannak a megbízható emberek, személyzet, honnan lehet támogatást kapni mindent meg kell tenni azért, hogy a helyszíni harcokat megszüntessük, a háborút Líbiában, a háborúnak véget vessünk. A Törökországgal szemben különböző terrorcsoportokat finanszíroznak, Líbiából szervezik ezeket a támadásokat, lehetőséget kellene adni az Európai Uniónak, hogy döntsön, lépjen, ez az utolsó lehetőség, mielőtt a helyzet tovább súlyosbodna. Meg választ kell kapnunk ezekre a kérdésekre. Nem szabad, hogy egy teljhatalommal rendelkező katonai vezetőség kerüljön az ország élére. Közvetlen szankciókat kell minden egyes személy vagy szervezettel szemben, aki a líbiai kor, aki bűncselekményeket követel. A saját érdeke az országnak, és a mi érdekünk is, hogy Líbia biztonságába investáljunk. Biztonságos helyé kell tenni, ami azt jelenti, hogy a katonaságnak is részt kell venni a, az emberkereskedelemmel szemben, megfelelő komandókkal fel kell tudni lépni a bűncselekmények ellen, védeni kell az emberi jogokat, a migrációt ellenőrizni, segíteni kell azokat, hogy az emberek saját eh, egészség, eh, eh, biztonságukat is megőrizzék. Fatiga. Narodowej powstanie niezwłocznie. Jest niezbędny. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a kormányt hatalomra segítsék, ott tartsák a kormány, a lakosság érdekehez. A kormány fel kell, hogy lépjen a mafia szervezetekkel szemben, a csempészekkel szemben. Érvényesíteni kell tudnia a törvényt. Vannak erre vonatkozó erőfeszítések. Köszönöm szépen, Álió úr, egy percben. Álió úr, egy percben. Tisztelt képviselőtársaim, most már látják, hogy hová vezetett ez a szárközi kaland Franciaország nevében. A kávéházi filozófia, Bernard Henri Lévi részéről. Drámai helyzetet teremtett Líbiában. Európa számára is drámai következményekkel járt. A közvetlen következménye a líbiai beavatkozásnak, amit most megélünk. Itt iszlámista terroristákkal van dolgunk, Európát támadják, és senki nem vitatja, nem is akar erről vitát tartani. A, hogy a Tobruki kormányjal való egyeztetések egyáltalán lehetségesek-e. Csak a bűnözés segítettük elő idáig, most már egyértelmű üzenetet kell küldenünk többek között Malinak, hogy többet nem téveszthet meg bennünket a régióban. Köszönöm. Un, un minut, de... Mm, Milán Mon, másfél perc. A december 17-én aláírt politikai megoldás, amelyet a 2259-es határozatban jóváhagyott az ENSZ is, megtörtént ugyan, de múlt héten elutasították ezt a megállapodást. A politikai döntés mindössze menekülté tett rengeteg embert, és feldúlta a libiai gazdaságot. Ez hozzájárult a Daesh erősödéséhez, ami nagyon aggasztó. Láthattuk, hogy menny, mire képes ez a szervezet, mennyire destabilizálni tud egy országot. A Nemzeti Egység által elfogadott kormányra van szükség méghozzá minél hamarabb. Stabilizálni és pacifikálni kell Líbiát. Ez nagyon fontos, ugyanis ez a szomszédos országokra is kihat, úgy mint Algéria, Egyiptom és Tunézia. A száhelővezet és a mediterrán partok is érintettek itt, amely végső soron az Európai Uniónak is a határa. Fel kell lépni a terrorizmus és az emberkereskedelem ellen. Líbiának békére és jólétre van szüksége. Az ENSZ külön megbízottja Kopler úr és más szereplők bevonására is szükség van. Ez is hozzájárulhat az akadályok gyorsabb leküzdéséhez. Köszönjük. Párnyó úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, itt az ideje, hogy szembenézzünk azzal a káosszal, amelyet Líbiában látunk de azt a fenyegetést is meg kell vizsgálnunk, amelyet Tunéziában és az európai kontinensen találkozunk. Át kell térni a tettek mezeire, és ezt kérem én a képviselőktől, a tanácstól és a főképviselő asszonytól is. Sürgősen szükség van katonai beavatkozásra, hiszen jogállamnak és kormánynak kell létrejönnie Líbiában el kell fogadni a Nemzeti Egység kormányát, és ez teszi majd lehetővé a katonai beavatkozást és a Daesh elleni fellépést. Harcolni kell ez ellen a maffia ellen, ugyanis ez csak további életek elvesztéséhez vezet. Ezen kívül gazdasági segítségre is szükség van az Európai Unió részéről, segíteni kell Libiának és a libiaiaknak. Vous avez un blue card. Vous l'acceptez de monsieur Párnyó úr, elfogad egy kék kártyát? Oké. Okay. Oké. Okay. Sí, volevo chiedere al collega se lui... Azt szeretném megkérdezni a kollégától, hogy eh, valóban úgy gondolja-e, hogy eh, ezt az embargót meg kell szüntetni, és hogy eh, az embargó nélkül gyorsabb megoldást lehetne találni. A Tobro kormány tulajdonképpen nem csak a kárát látja az embargónak, és a muzulmán testvérek meg azt csinálnak, amit akarnak. Euh, hogy válaszoljak erre a kérdésre? Én azt kérdezném a kollégától, hogy megengedhetjük-e ma azt, hogy a szomszédok, például Algéria, Marokko és Tunézia részt vegyenek a parlament elleni fellépésben, és hogy segíthetnek-e ők egy diplomáciai megoldásban. És így a Nemzeti Egység kormányát támogathatjuk-e. Az a, az a kérdés, hogy az embargot folytassuk-e vagy nem, de ehhez mindenképpen egy kiutat kell találni a Daesh elleni hatékony fellépés módját. Belder úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, Kondes miniszter úr, tanácselnök úr, nagyja értékelem, hogy itt van honfitársamként. Elnök úr, nyilvánvaló, egyre nyilvánvalóbb, hogy a líbiai ország az iszlám állam színjátékát kell, hogy elszenvedje prominens parancsnokok, stratégiai ö, szempontok mind megbuktak. Afrikai és európai muzulmánok propagandáját lehetett csak erősíteni. Ők Líbiában, mási líbiai, a nagyon hosszú líbiai határ mellett közvetlen határt kell bevezet, határellenőrzést kell bevezetni a tengeri határ mellett, és ez a kontinensünk szempontjából is biztonságos. Kondesz úrtól is hallottuk, hogy az egységkormány Líbiában fontos szerepet tölhetne, tölthetne be, akkor, hogyha az alkaidát és a muzulmán testvéreket sikerül visszaszorítani. Minden csatornát ki kell használni ennek érdekében. Kukán úr egy percben. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Bátorítani szeretném a libiai vezetőket arra, hogy politikai megállapodásra jussanak, és gyorsan kormányt alakítsanak a, nemzetközi egyet, a nemzeti egyetértés alapján csak így tudnak áttörést hozni Líbia számára, és pozitív formában segíteni a régió stabilitását, békéjét. Reméljük, hogy ez tartós lesz. Csak az egységes Líbia tudja a politikai jövőjének, humanitárius gazdasági kérdéseinek égető problémáit megoldani, és ezen az úton elindulni. Jelentős fenyegetés azonban a Líbia instabilitása a régió számára is, és egy új migrációs hullám elindulása szempontjából is, ezért az EU-nak támogatnia kell a teljes déli szomszédságot, Líbiát stabilitásában. Az Európai Unió megteheti, és meg is kell, hogy tegye, hogy döntő humanitárius támogatást nyújtson az országnak a reformokban, a biztonságában és egyéb területeken is. Biztosítsuk őket arról, hogy mellettük állunk. Egy percben eh, eh, Fálekána úr. Köszönöm, eh, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni ezért a megállapodás kezdeményezésért, de itt most arra van szükség, hogy humanitárius segítséget kérjünk Líbiának, a humanitárius segítségnyújtási tervre mindenképp szükség van, két és fél millió embernek van erre szüksége. A humanitárius segítség nem politika ugyan, de valószínűleg emiatt a legfontosabb megoldani a humanitárius helyzetet. Tél van, és nagyon sokan jelen pillanatban is sürgős segítségre szorulnak a részünkről. A bizottságot és az ügynökségeinket és az Európai Külügyi Szolgálatot is arra kérem, hogy legyen lelkiismeretük, ugyanis a politikai megegyezéseken kívül itt emberekről van szó, e, itt e, takarókra, e, élelmiszerre, gyógyszerekre van szükség, és reményt kell adnunk ezeknek az embereknek. Köszönöm. Bashir, un minut. Köszönöm szépen. Bashir úr, egy perc. Köszönöm. Miközben én támogatom az ENSZ által egyeztetett megoldásokat. Remélem, hogy Líbiában tartós békét sikerült teremteni. Ugyanakkor nagyon aggaszt engem a területen a helyzet, hiszen a líbiai katonai beavatkozás növekvő veszélye azt mutatja, hogy közelebb áll a káoszhoz az ország, mint egy békés megoldáshoz. Az, a nemzetközi közösség Ismét csütörtököt mondott, nem sikerült pozitív változást kiváltani a régióban. Hogyha Líbia újra szétesik, annak katasztrofális hatása lehet Tunéziára amely az úgynevezett arab tavasz egyetlen üde színfoltja maradt idáig. Ez pedig csak tovább rontaná a helyzetet. A tartós békéhez engedmények kellenek, türelem kell, és a líbiaiakra kell bízni a saját helyzetük megoldását. Ezzel együtt támogatnunk kell a demokratikus reformokat, mert egy újabb kudarc sokkal drámaibb következményekkel járna, mint amelyet Líbia eddig megtapasztalt. Köszönöm. Ster, un minut. McAllister képviselő egy percben következik. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Ez az állásfoglalás a libiai helyzetről az Európai Unió üzenetét közvetíti, és felhívja a figyelmet egy válaszúthoz ért ország helyzetére. A humanitárius válság egyre rosszabbá, súlyosabbá válik, a szélsőséges szervezetek emelkedőben vannak, és ez az egész régió biztonságát veszélyezteti. Egyiptom és különösen Tunézia, a szomszédos országok veszélyben vannak, a libiai konfliktus átterhethet rájuk is. Határozottan úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak elő kell segíteni egy nemzetközi biztonsági erő rendfenntartó tevékenységet. Tűzszünetet kell kötni, ez európai kezdeményezés kell, hogy legyen, és fenn kell tartanunk a tűzszünetet. A Nemzeti Egység kormány az eddigi kezdeményezések ellenére nem jött létre, ezért fontos, hogy a nemzetközi közösség Líbiát a jövőben is támogassa e kulcsfontosságú lépés érdekében. Köszönöm. Domnul Sand, un minut. Köszönjük. Szent kolléga egy percben. Elnök úr, Libiában a helyzet elkeserítő, a Daesh egyre inkább kiterjeszti az uralmát. Egyre hamar, minél hamarabb beavatkozásra van szükség. De mi úgy döntöttünk, hogy megvárjuk Eh, ameddig az ENSZ égisze alatt eh, a Nemzeti Egység kormányt alakít. Ezt tiszteletben kell tartani, meg kell bíznunk eh, a libiai emberekben. A Nemzeti Egység kormányának megalakulása bizalmatlansággal volt tele, a líbiai társadalmat szétszabdalták az elmúlt évek eseményei. Nem meglepő számunkra, hogy ilyen sokáig tartott idáig is eljutni. A mediáció során elkövetett hibákra is vissza kell tekintenünk, a legfontosabb szereplők teljesen más elképzeléssel indultak neki ennek a folyamatnak. Akár jó, akár rossz amelyek voltak, nekik kell dönteniük a nép jövőjéről. Szankciókat bevezetni most elhibázott döntés lenne, különösen az ENSZ rendszerén belül. Az európai szándékokat kell itt most kivetíteni, elsősorban is a DAIS elleni minél hamarabbi fellépéssel. A libiai nemzeti egység kormányának megalakítása egy olyan kockázat, amelyet vállalnunk kell. Köszönjük, Piotrowski úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy éve figyeljük már Európában a libiai eseményeket, és ez közvetlenül kihat az Európában tapasztalható helyzetre, és különösen az olajáron és a fenyegetéseken keresztül. Líbia most közel jutott ahhoz, hogy a Nemzeti Egység kormánya felállhasson. A megállapodást az ENSZ fogalmazta meg együttműködésben az Európai Unióval. Ez egy pozitív együttműködés, amelyet támogat az ECR frakció is. Ragaszkodnunk kell ehhez a megoldáshoz, és észben kell tartanunk azt, hogy azzal, hogyha összefogunk és összebékítjük egymással ezt a két konfliktusban álló központot, nem szabad egy harmadikat létrehoznunk, és nem erősíthetjük meg a Daesh szélsőségeseit, akik keresztényeket gyilkolnak. Mindent meg kell tennünk, hogy őket megállítsuk. Köszönöm. Fiszász úr, egy percben. Ahogy már sokszor elmondtam a plenárison, Kaddafi kontroll nélküli bukása vezetett odáig, hogy mostanra az állam is összeomlott zsoldosok szolgáltak azért, hogy destabilizálják ezt, a, ezt az egész régiót. És ahogy Buhari elnök is elmondta, Líbiát fegyverpiacra alakították. Líbia jelenleg két nagy problémával szembesül, attá is terjeszkedésével, illetve az olaj miatti problémákkal és katasztrofális gazdasági helyzettel, aminek szintén az olajtól való függés az oka. Ebben a drámai helyzetben emlékeztetnénk arra, hogy ez az ország Európa kapujában található, és mindent meg kell tennünk, hogy a december 17-én aláírt megállapodást végre lehessen hajtani, és szükség van a Nemzeti Egység kormányának támogatására is. Köszönöm. Kán úr, egy percben. Mr. President. Uh, Elnök úr, fogy az idő. Líbia stabilizálása szempontjából az ottani humanitárius és gazdasági helyzet szörnyű. Az ISIS hozzáfér minden lényeges forráshoz az országban. Tudjuk, hogy az Egyesült Államok katonai opciót fontolgat az ISIS megállítására, az Európai Unió szintjén pedig támogattuk humanitárius segély formájában Líbiát, és segítettük a politikai folyamatot, amely az egységkormányhoz vezet. A líbiaiak azt akarják, hogy, seg- hogy sikere jusson. Öt brutális év után szeretnének végre valami remény sugarat is látni. Csak egy egység kormány tudja stabilizálni Líbiát, biztosítani kell az országban azt, hogy bár nem tökéletes, de mégis az egységkormány megállap, megállapodása az, amely hozzásegíti az országot, hogy a helyzet ne legyen reménytelen segítséget kell nekik nyújtani ebben. Nem szabad megengedni semmilyen katonai vezetőnek, hogy visszaéljen a politikai folyamattal. Nincs még egy Kadafira szükségük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Zsidanszka asszonynak adom meg egy percre a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Líbia 300 kilométerre van a dél-európai határoktól, és öt évvel a Katafi rendszer bukását követően az országban káosz van. Nagyon gyorsan szükség van a Nemzeti Egység kormányra. A radikalizálódás veszélye fennáll. Már most megtámadják az olajfinomítókat, ami a radikalizálódás, a terrorizmusnak a teret. Líbia az illegális fegyverkereskedelem és emberkereskedelem virágzását éli, egyre többen, egyre több emberi jogot sértenek, több százezer menekült pedig szörnyű feltételek között él. Ezért Libiának ma egyértelmű politikai vízióra van szükség, Európától pedig humanitárius segítséget várnak. Az az irány, amelyre az ország elindult, Európát is befolyásolja. Köszönöm szépen. Egy percen kellem képviselni. Köszönöm szépen, elnök úr. Végül is, Líbia is szomszédos ország számunkra. Kifejezetten drámai ott a helyzet, politikai űr alakult ki, amelyet az iszlám állam és más szélsőséges erők használnak ki a javukra. Nő a befolyások, és Tunéziára, Egyiptomra, szomszédos országokra is átterjed a befolyásuk, a száhelővezetre, sőt, meg Európára is. Becslések szerint körülbelül 3000 Daesh harcos küzd a földközi tenger partjai mentén a libiai olaj érdekében is többek között. A humanitárius segítségnyújtás azért is fontos, hogy megvalósítsuk a tavaly decemberi célkitűzéseket, illetve létrejöhessen a Nemzeti Egységkormány. Hogyha az erőfeszítéseik kudarcot vallanak, alternatíván is gondolkodni kell. Az ENSZ támogatásával egy nemzetközi békefenntartó erőt kell létrehozni, hogy a Daesh ne vehesse át a szomszédos országunk egyike fölött az irányítást. Köszönöm. Mike. Mikrofon. Stetinák képviselő. Köszönöm szépen, most már működik. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! múlt héten a Nemzeti Egységkormány nem jött létre. És ez tragikus, baljós esemény, ami destabilizálja a teljes régiót, és a politikai hatalmi vákum a humanitárius helyzetet is tovább rontja. Romlik az emberek helyzete, és Tunéziát, Egyiptomot, a szomszédos országokat is veszélyezteti. Libia a szélsőséges szervezetek melegágya, amelyek az iszlám államhoz kötődnek. A Nemzeti Egység kormány létre nem jötte, veszélyezteti az EU eddigi erőfeszítésének az eredményeit is, illetve az embercsempészet ellen is korlátozott sikere számíthatunk. Csak egy megfelelő líbiai kormány teszi lehetővé az EU számára, hogy a felségvizeire behajózzon rendteremtő szándékkal. Ezért nagyon fontos, hogy stabilizáljuk Líbiát, és segítsük, hogy elérje a céljait. Rátérünk a spontán hozzászólások a Catch the Eye eljárása. Öten kértek szót. Poszpisil úrnak adom meg elsőként a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel követtem a vitát, és egyetértek az elhangzott elemzéssel, értékelésekkel, amelyeket a kollégák ismertettek. Kétségbeejtő a helyzet. Európában pedig újabb migráns tömegek készülődnek. Felhívom a figyelmet egy eddig nem szerepelt tényre, veszélyeztet bennünket is az a kockázat, hogy Líbiában elrabolnak európai állampolgárokat. A tanács és a bizottság képviselőjének a figyelmét arra szeretném felhívni, hogy 2015 márciusában Pavel Hruza cseh állampolgárt elrabolták Líbiában, aki egy olajtársaság alkalmazásában állt, és egy terrorszervezet több mint egy évig tartotta fogva őt. Tehát ezt is figyelembe kell venni, akkor, amikor tárgyalunk a különböző csoportokkal, hatalmi csoportosulásokkal, hiszen folyamatos az emberablások veszélye. Köszönjük, Marias úr, egy percben. Nagyon nehéz a lakosság számára a helyzet. A különböző infrastruktúra, különösen az olajinfrastruktúra a lakosság számára fontos, hiszen a lakosság GDP-jének 80%-a az olajágazattól függ. Az IS jelentősen erősítette Katafi eh, megbuktatását követően a befolyását, és eh, olaj berendezéseket, olajtelepeket is megtámadtak, tüzet indítottak. Nos, több ezer embert arra kényszerültettek, hogy elhagyják az országot. Ez is növeli a migrációs hullámot, és az Európai Unió minden országának kell tenni végre valamit azért, hogy a jogsértéseket megakadályozza természetesen azt is látni kell, hogy Törökország mit tesz, hiszen támogatja a líbiai ö, terroristákat. Jakobcsics úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor, amikor először beszéltem ebben a parlamentben Líbiáról, akkor azt mondtam, hogy, hogy tudjuk, hogy mi az, amit nem akarunk. Nem akartuk, hogy Katafi diktátor maradjon, és azt is tudtuk, hogy mit akarunk, demokratikus Líbiát, és azt is mondtam, hogy de nem tudjuk, hogy hogyan érjük ezt el. Most lehet, hogy azt se tudjuk egész pontosan, hogy mit akarunk, hiszen hihetetlen, hogy néhány ezer harcos a déli szomszédságban az egész országot de, egy egész országot destabilizál, és mi nem tudjuk a problémát kezelni. Akkor, amikor volt olyan idő, ami, hogy egyszerűen csak ö, ö, megsemmisíthettük volna a Katafi rendszert. Az Európai Unió nem segítette a diplomáciai megoldást, pedig égetően szükség lenne, hiszen rengetegen jönnek Líbiából. Köszönöm szépen, polcsak úr, egy percben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 ismét meg fogunk bukni, kudarcot fogunk vallani, hogyha Libiát magára hagyjuk. A legnagyobb fegyver koncentráció úgy tűnik, hogy mostanra érkezett el Líbiában, és különböző megoldásokat kell kidolgoznunk a Nemzeti Egység kormányának megalakítására. Több megoldást is hallottunk a vitában, azt gondolom, hogy a tanács képviselőjének jelentős szerepet kellene itt betöltenie, bár vannak, akik Libiát jelenlegi formájában kívánják megőrizni. Thanks. Supporting militarily the Köszönöm. Azzal, hogy támogattuk Katafi meg, megdöntését, az Európai Unió nem adott elegendő támogatást Líbiának. 40 évig diktatúra volt Líbiában, aztán pedig polgárháború kezdődött, amelynek mostanában kezd vége lenni, és nem meglepetés a is feltűnése sem. A terrorista csoportok rendszeresen megragadják a hatalmat a háború sújtotta országokban. Le kell vonnunk a következtetéseket a tétlenségünk kapcsán, és minden forrást át kell ide csoportosítanunk, hogy elérjük, hogy egy stabil kormány álljon fel, és kiűzze a Dáist az országból. Köszönöm szépen a spontán hozzászólások eljárását lezártuk, és kérem Kondesz miniszter urat, hogy foglalja össze a vitát. Uh, uh, köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt európai parlamenti képviselők, köszönöm szépen ezt az érdekfeszítő vitát, és a fontos észrevételeket, amelyek elhangzottak. Azt hiszem, hogy valamennyien egyetértünk. A főképviselő uh, képviseletében szólva, én is csak hangsúlyozhatom, hogy a közös kül- és biztonságpolitikánk szempontjából Líbia kiemelt jelentőséggel bír. Tunéziához, Egyiptomhoz és közel áll, illetve Mali és Niger eh, szintén veszélyben vannak Líbia által, és a libiai Daesh jelenlétőket is fenyegeti. Egyetértünk abban is, hogy a politikai folyamat, bár előre halad, nem elég gyorsan halad előre. Az új hatóságok, amelyek létrejöttek, támogatásunkra szorulnak. És hogyha figyelmesen hallgattam a képviselőket, azt is ki kell emelnünk, hogy az Unió közvetlen szomszédságában Líbia komoly veszélyt jelent. Meg kell gátolni a szélsőséges erőket, a terroristákat, a libiai olajterület vonza a szélsőséges harcosokat, és ez politikai megoldásokat sürget. Egységkormányt, a libiai hadsereg támogatását a Daesh ellen. A gazdasági és társadalmi helyzet válság közeli, és ez a humanitárius válsággal együtt kezelendő. A legális bevándorlás hozhat megoldást az embercsempészet ellen, amely ellen föl kell lépnünk. Szintén hangsúlyozni szeretném, hogy az óriási problémákon enyhítene, hogyha egy össznépi támogatással felálló libiai nemzeti egység kormány hivatalba léphetne. Ennek érdekében támogatásunkról kell biztosítanunk Líbiát. Lehetséges -e ez, hogyha megnézzük a különböző érdekcsoportokat, a különböző milíciákat, katonai erőket és a széttagolt helyzetet Líbiában. Van-e kompromisszum? Az biztos, hogy nem lesz könnyű, de a libiaiak döntő többsége nem radikális, és semmilyen formában nem támogatja Daest. Az új hatóságok sokkal mérsékeltebb, vagy viszonylag mérsékelt többséget biztosíthatnak, és ez a régió szempontjából is fontos lenne. Az uniónak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy az erőfeszítések eredményeként öt év zavargás után Líbiából végre stabil ország alakulhasson ki a régió előnyére. Többek hozzászólásából megértem, hogy miért fogalmaznak úgy, hogy legyen egy B-terv. Ugyanakkor a jelen helyzetben egy nemzeti egységkormány össznépi támogatással lenne a kívánatos megoldás, sőt az egyetlen lehetőség a békés a biztonság helyreállítására és a gazdasági összeomlás elkerülésére. Tehát nem naivitásból haladunk ebbe az irányba a tárgyalásainkkal. Én úgy gondolom, és a főképviselő asszony is úgy gondolja, hogy nem lenne bölcs dolog más utat választani. Természetesen készen állunk nem csak a támogatások biztosítására, illetve a tárgyalások támogatására Martin Küblerrel, akivel együtt ezt a munkát végezzük. Azt gondolom, hogy az önök felszólalásaiból is kiderült, hogy nagyra értékelik az által végzett munkát. A libiai érdekcsoportokkal, illetve önkormányzati tényezőkkel folytatjuk az egyeztetéseket, mert több fronton célszerű a helyzetet kezelni. A kollégám ismeri a régiót, ismeri a tárgyalások célra vezető módját, természetesen nem ő egyedül végzi ezt a munkát, hanem a nemzetközi közösség támogatásával, illetve a New Yorki ENSZ biztonsági tanács támogatásával is. Többen említették a humanitárius válság helyzetet is. Egy komoly biztonsági válság alakult ki, és ahogy ez ilyenkor lenni szokott, az ország polgárai fizetik meg ennek az árát a biztonságukkal és jólétükkel nehéz bejutni a területre, és a humanitárius segítségnyújtás miatt komoly kihívás. Ezzel együtt az Európai Bizottság a legnagyobb humanitárius segítségnyújtó, és az ECO mellett még további konstrukciók, programok segítik a belső menekülteket és a bevándorlókat támogatják. Azt gondolom, hogy az Európai Unió a legaktívabb tényező ebben a feszült humanitárius válságban. Hadd térjek ki röviden az emberi jogsértésekre is. Amikor politikai megoldáson munkálkodunk, a líbiai veszélyeket igyekszünk csökkenteni, látni kell, hogy nagyon komoly emberi jogsérelmek történtek. A különböző milíciák, fegyveres erők Líbiában visszaéltek a helyzetükkel, és ennek polgári áldozatai voltak. ennek megelőzésére, illetve csillapítására mindent elkövetünk. Természetesen az új kormányjal való tárgyalások sikerén múlik ennek a munkának az előre haladása, és a különböző problémákat párhuzamosan igyekszünk kezelni, egyfajta tűzoltás keretében, nem bocsátkoznék részletekbe. Az emberi jogi misszió az enszégisze alatt elindult egyelőre a tényeket igyekszünk feltárni, illetve a média területet irányítás alá vonni, hogy legalább beszámoljanak a visszaélésekről. És az átmeneti folyamatot számos módon igyekszünk megtámogatni ezügyben sem bocsátkoznék részletekbe. Ennyiben szerettem volna, elnök úr, válaszolni az elhangzottakra, és nagyra értékelem az Európai Parlament támogatását. Fontos, hogy folytassuk a munkát, naivitás nélkül, tehát nem szabad, hogy a naivitás vezessen bennünket. De én továbbra is úgy gondolom, hogy a politikai megoldás a legcélra vezetőbb, és ez nem egy puha megközelítés nem lesz Líbiából automatikusan Dánia, vagy más európai demokrácia, ez nem egy néhány év alatt. De a stabilitást nem lehet másképp megteremteni, és az Európai Unió támogatásával így lehet a Daesh befolyását csökkenteni, és a szélsőségeket visszaszorítani. Köszönöm. Um, primit... Köszönjük. Nyolc állásfoglalás tervezetet kaptam amelyet a nyilatkozat alapján eh, nyújtottak be.